liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit ma reggel a mai ülésünkön, amelyen nagyon sok kérdésről kell szavaznunk. A napi rendünk tizedik pontjához érkeztünk, a jogalkotási felhatalmazás jogköre. Ennek a véleménynek én vagyok a szerzője, a Juri Szájer József kollega az illetékes véleménykészítő, és őt segítem az én véleményemmel. 14 módosító indítványról kell szavaznunk. Hogy kérdezem meg, hogy mindenki elhozta-e a szavazó kártyáját? Mert hogyha nem egyértelmű a szavazás, akkor elektronikusan kell szavaznunk. Akinél nincs itt, az próbálja meg megkeresni a kártyát, és akkor kezdjük is a szavazás kettes mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Akkor először már is ellenőrizzük elektronikusan, még sokszor elő fog fordulni, megnyitom a szavazást. A néppártiak nagyon szép számmal itt vannak, plusz három, hárommal többen, mint kellene. Ugye mindig jó lenne, hogyha mindenki jelen tudna lenni. A szociáldemokratáknál is egy pluszunk van. A néppárt még mindig kettővel túl reprezentáltak szociáldemokratáknál egyel több, néppárt még egy, és az SED és nek is egy, lehet, igen, egyel többen vannak a kelleténél. Jó, rendben van. Lezárom a szavazást. Harminckilenc igennel elfogadtuk, tehát jól láttam. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös eh, ehhez tartozik eh, Szatu Hassinak egy módosít, szóbeli módosítója, ki támogatja ezt, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító, egy nekem van ehhez egy szóbeli módosítóm, ezt kitámogatja. Köszönöm, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. Kilencedik módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás, azt mondanám, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Néppártnál még mindig kettővel többen vannak. Még egyel. Még egyel több a kelleténél a néppárt. Jó, most rendben van. 33 igen, 28 nem, ezt is elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor szavazunk elektronikusan erről a véleményről. Megnyitom a szavazást. Néppárt egyel több. Kicsit jobban meg kéne szervezni, hogy ne kelljen mindig beavatkoznom és szólnom persze nagy a szólítás, hogy meglegyen a többség. 62, igen, nulla nem, nagyon köszönöm, lezárjuk a szavazást, elfogadtuk tehát ezt a véleményt. akkor az izgalmas napi rendi ponthoz, a 11-eshez érkeztünk, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás Renate Zommer asszony készítette. E, Zomer asszony a ügyrendi kérdés. Igen, tisztelt elnök úr! A helyzet az, hogy ezzel a hatalmas dosszéval kapcsolatban csak tegnap este, késő délután kaptam meg még én is ezt a 73 oldalas szavazó listát, 300 kérdésről szavazunk, a határidő péntek 11 óra volt, tehát eddig lehetett a kompromisszumos módosítókat, a konszolidált, illetve a részenkénti szabadásra vonatkozó javaslatokat beadni, és nem tartották be ezt a határidőt. Az utolsó percig is nyújtottak be részenkénti szavazásra vonatkozó kérelmeket. Ehhez még az is, hogy csak eh, tegnap eh, eh, kaptam a hírt a titkárságtól, ahelyett, hogy anélkül, hogy korábban tájékoztattak volna, hogy csak a hogy a szavazó listán két konszolidált véleményt kellett összefoglalni, és ez, ez felborítja az egész szavazó listát. Nem volt időm ellenőrizni a e, szavazólista érvényességét, nem tudom, hogy a hivatkozások stimmelnek-e a szavazólistán, ezért egyetlen nem tudtam a szavazási javaslatomat e, korrigálni és e, átnézni. Tudom, néhány kollégától, mert tegnap este beszélgettünk szavazólista nélkül a kérdésekről, és forzasztó nagy volt az elégedetlenség. Itt nem lehet dolgozni, különösen egy ilyen fontos nagy dosszéval kapcsolatban. Tehát a határidő után is nyújtottak be kérelmeket, még állandóan átírták a szavazólistát, anélkül, hogy engem tájékoztattak volna, nem volt időm, hogy ezt ellenőrizzem, ezért nem tudtam megfelelni a kötelezettségemnek, ami rám hárul, mind még jelentős tevőre ezért azt kérem, hogy halasszuk el ezt a szavazást a ENVI következő ülésére. Köszönöm szépen, Zommer asszony. 900 módosító indítvány, hát ez mindig egy különleges helyzet, egy nagy stressz mindenki számára, hiszen tudjuk, hogy hogyan működik a parlament. Mégis azt mondom, elnöki minőségemben, hogy 14 napja ismerték a listát, ismert volt a lista. A frakciók múlt kedden Strasbourgban már tájékozódhattak a listáról, és péntekig kértük a véleményüket. Hát az ugye adminisztratív kérés az volt, hogy pénteken 11-ig nyújtsák be az összes módosítást, szavazással kapcsolatos információt, de hát ha megnézzük ezt, az részenkénti szavazásról előző estig lehet és 900-ból nagyon kevés esetben van szó részenkénti szavazásról. A kompromisszumos indítványoknál pedig hát mindig meg kell úgy is kérdezni, hogy a plenáris is egyetért ezzel, adott esetben mert is lehet szavazni, hogyha valami ott változott. Bár kompromisszumos indítványoknál általában azért toleránsak vagyunk, és hogyha több nem szoktunk túl formálisan eljárni, hanem a tartalomra figyelünk oda a szavazásnál. Ne Nekem is persze nagyon stresszes volt ez, mint mindenki számára, hogy végignézzem ezeket a táblázatokat. Most hivatalosan azt mondanám, hogy semmi nem szól az ellen, hogy ma szavazzunk. És hogyha valamelyik valami, tehát vita van, akkor szavazunk minden vitáspontról. Itt ugye egy mellette, egy ellene volt Péter Líze mellette, meg Linda McEwen ellene kollégák. Elnök úr, azt hiszem, az a kérdés, hogy ez így jogilag rendben van-e, ezt most ilyen gyorsan mi nem tudjuk ellenőrizni. Az elnök döntsön erről. Viszont mindenképpen, és ezt nagyon határozottan kérem, hogyha még egyszer egy ilyen hosszú jelentésünk lesz, akkor az eljárásunkat ellenőrizni kell, mert mindegyik frakciónak problémája volt azzal, hogy először is nem volt teljes, gyors, teljes szavazólista, nem készült el ilyen gyorsan, és persze nem mindegy, hogy van egy ideiglenes szavazólistám, vagy hogy még valamit módosítanak. Mert egyetlen egy módosító indítvány egy egész cikkre vonatkozó szavazást a feje állíthatja. Hogyha módosul a módosító indítványok sorrendje, akkor meg kell fontolni, hogy esetleg plusz helyett mínusszal szavazok, mert máskülönben okafogyottá válik az az indítvány, amit én akarok támogatni. Ezért eh, lehet, hogy formálisan lehet, hogy két hete volt már lista, de azért a végleges lista, amiről ma szavazunk, az csak tegnap délután ötre készült el. És ez mindegyik frakció számára probléma volt, mert eh, így változnak a dolgok. Ezért kérem, ugye a jogi kérdés, eh, ezt vegyük jegyzőkönyvbe, hogy ezt meg kell vizsgálni, ami pedig azt a kérdés illeti, hogy következő alkalommal hogyan dolgozzunk, azt szeretném kérde, kérni, hogy a koordinátorok ezt még beszéljék meg hogy a képviselők a szavazás előtt kellő idővel kapják meg a végleges szavazó listát, és miután most annyira nehéz a helyzet, és nem akarok szemrehányást tenni, ugye mindenkinek problémája volt ez, ennek a szakbizásnak az első ilyen nagy jelentése. Ezért nem mondhatjuk azt, hogy itt most valaki hibázott, hanem egyszerűen egy olyan helyzettel állunk szemben, ahol lehet, hogy hibázunk, hogyha most szavazunk. Ezért azt kérem én is, hogy halasszuk el a szavazást, semmi rossz nem történik ezzel, 18 hónapja itt van előttünk a bizottság javaslata, senkinek nem okozunk semmilyen fájdalmat, hogyha egy hónappal elhalasztjuk, és azt hiszem, ma nem mondhatjuk azt, hogy pontosan tudjuk, hogy miről szavazunk, ezért én támogatom a jelentéstevő kérését. Elhangzott tehát a pledőjé mellette. Linda, ellene szólsz. Elnök úr. Elnök úr, úgy gondolom ma kellene szavaznunk. Régóta itt van a parlament előtt. Ezek ismert kérdések. Valóban a szavazólistát tegnap este kaptuk meg, a véglegeset, de az ideigleneset már ismertük. Tudjuk, milyen kérdésekről van szó semmi előnye nincs, hogyha elhalasztjuk. Az én sem. Vilmot asszony azt kérte a raportot, hogy halasszuk el a szavazást, és nemmel válaszolt, mert nem akarta elhalasztani, nem akart több időt a kompromisszumokra. itt egységes szerkezetben foglalt módosítók vannak semmi olyan nem volt a tegnapi vitában, hogy el kellene halasztani. Az én ö, frakcióm ö, tegnap este véglegesítette a véleményét, szerintem erről szavazni kell. Ö, tudjuk, hol vannak a választóvonalak, szerintem eljött az idő a szavazásra. Ja, der Ausschuss ist autonom a szakbizottság autonóm módon, szabadon dönt. Megítom az elektronikus szavazást, tehát aki támogatja a halasztást, az szavazzon igennel, aki a halasztás ellen van, az szavazzon nemmel. Megítom a szavazást. Most már négyel többen van a néppárt, nő a nyomás fokozódik a helyzet. Zummer asszony nagyon jól mozgósított, de nem használ semmit. A szocialisták is jól mozgósítanak, még mindig egyel többen vannak. Ugye egy valakinek ki kell húzni a szavazókártyát. Jó, most rendben van. Lezárom a szavazást. 29 igen, 30 nem, tehát egy tartózkodás, 30-an a halasztást támogatják. Mi szavazunk? Szomerasszony. Elnök úr, tehát elutasítottuk a javaslatot, egy demokratikus eljárás volt, de azért szerintem szavazással nem lehet egy ilyen jogi kérdést ellenőrizni. Kérem, hogy vegyék fel jegyzőkönyvbe az aggájaimat, amiket elmondtam, és eh, elvárom, hogy a szolgálatok eh, ellenőrizzék eh, az eljárások jogszerűségét, és az elnökök értekezlete is foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Itt semmit nem kell megvizsgálni, ahogyan mondtam, a részenkénti szavazásokat nyújtottak be utólag, de ezt a szabályzat megengedi két módosító indítványt, kompromisszumos indítványt konszolidáltak, ezt jó, ezt még mindig lehet ezzel ellen szavazni, tehát ez is rendben van. Nem tudom, hogy mit kellene itt vizsgálni különösebben. Ez egy hatalmas csomag, 900 módosítóval, 18 hónapja, ismerjük a témát, ennyi. Mert elkezdjük a szavazást, még egy dolgot kell tisztáznunk több módosító indítvány befogadhatóságát. Itt a 100 es Zommerasszonyé módosítója, azután az Európai Élelmiszerügynökség összetétele, Schlüter úr 126-os, a halászati és Eh, akvakultúra termékekre vonatkozó, valamint a GMO-k eh, címkézésére vonatkozó, 224-es, 161-es és az 511-es módosító. Schlüter úr 520 6-os módosítójáival, kivételével a többi összefügg, ezért én úgy döntök, mint elnök, hogy ezeket befogadom. Az 526-ost viszont nem fogadjuk be, hiszen az áll, halálományok védelme nem függ össze ezzel a témával, hogy a fogyasztókat tájékoztassuk az élelmiszerek beltartalmáról, összetevőiről. Ezek után elkezdhetjük ezt a maraton szavazást, kollégák. Úgyhogy nem ússzuk meg, végig kell csinálnunk. A RICS kapcsán a szakbizottság már ennél eh, nagyobb eh, eh feladatot is megoldott, úgyhogy elkezdjük. 34-es eh, módosító ki támogatja, ellenzi, tartózkodás. Hát ez elég szoros volt, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. egyre több a néppárti részvétel. Koordinátorok nem tudnak tisztázni végre, hogy ki szavaz és ki nem. Most már kezd elegem lenni. Jó, elfogadtuk 33, igen, 26, nem, egy tartózkodás. Következő 35-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Jó, megnyitom a szavazást. néppárt. Még mindig egyet többen vannak, ez valahogy ma nem működik itt délelőtt. Még mindig egyet többen vannak. Péter Lize, Richard Zéver, talán tudtok számolni. még mindig egy a plusz. Tudna valaki intézkedni végre a néppártnál? Jó, most rendben van. 29 igen, 32 nem, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 249-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Imkó 15 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 248-as és Agri 17-es azonosak mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 17 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 igen, 29 nem, elfogadtuk. 250-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as és 251-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. következőkről. Nem szavazunk 44-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 18. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 19 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Néppárt, megint plusz egy. Néppárt, még mindig. Most jó. 24, igen, 35 nem, elutasítottuk. Elnök. Ucki kollega. Köszönöm, elnök úr. Technikai száma, támogatást kérek, nem működik a szavazógépem. Technikus talán ide tudna küldeni, elnök úr. Elnök, jó, hogy Miroslav Ucki szavazógépét rögtön megnézi egy technikus. Menjünk tovább közben. 256, jó, ez is sokkal fogyott. 257-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 32 igen, 27 nem, tehát elfogadtuk. 49-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es és Agri 20-as azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell. 53-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 igen, 29 nem, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 258-as mellette kompatibilis, igen, akkor Émkó 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtó 258-as mellette ellene tartózkodás elfogadtó. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán 57-es mellette 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 260-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Imkó 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 262-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 263-as mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 265-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Agri 23-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 267-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene. Nézzük meg. 62-est megnézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, 32 mellette, 27 ellene. Tartózkodás nincs, elfogadtuk. Most ezek összetartoznak. Az Agri 24-jel a 63 az nyelvészeti kérdés, és akkor jön a 268-as részenkénti szavazással első rész mellette, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ez az ö, Agri 25-ös is volt. Akkor most a 64-es jön mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 65-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Jön egy kompromisszum, kompromisszumos módosítóindítvány, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor megyünk tovább az IMCO 22-essel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor jön, akkor megnézzük elektronikusan az IMCO 22-est. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Igen, jól láttam én ezt, 32 igen, 27 nem, elfogadtuk. 68-as, az tártalan, 69-es mellette, ö, tehát 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. ös egy szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de megnyitom az elektronikus szavazást. Na, bezárom. Hűha. Hát ez tényleg nehéz volt megállapítani. 30-30 elutasítottuk. 72-es. Nem, bocsánat akkor most a szóbeli módosítóról szavaztunk, ezt elutasítottuk, és akkor most a 275-ről az eredetiről kell szavaznunk mellette. Ellene. Ugyanaz a szavazás. Elutasítottuk, de hát ha akarják, megnézzük, megnézzük, jó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Na, láss csodát, valami változott. Tehát 29 <clears throat> mellette, 31 ellene elutasítottuk. 30-30 volt az előbb az eredmény. 72-es most mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 277-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 278 tártalan, Agri 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 279-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hát elfogadtuk a 59-est. Ezért ez most tártalan. Ott van a magyarázatoknál. Nem? A 64-est visszavonták. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor 280-as és IMCO 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Várjanak itt percet. 281-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzük meg elektronikusan, tehát a 281-esről elektronikusan. Bezárom a szavazást. Igen, egyértelmű. Igen, elfogadtuk. Imko 25-ös tártalan, 76-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 282-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ez világos, de azért nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Tehát a ö, szavazást elektronikusan is megnyitom. Bezárom a szavazást. Világos ez. 77-es. Meg mindig nem megy a gép? Nem, csak egy magyarázat. Értem, hogy a 76-ost elfogadtuk, de nálam az van, hogy a 282-es tártalan, ha a 76-ost elfogadtuk. Nem szavaztunk a 282-es hanem a 285-ösről. Ja, bocsánat, akkor értem. Akkor én értelmeztem ezt rosszul. 77-es. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most jön, illetve tártalan. És a 28-as jön Agri mellette Igaz? Nem? Na, akkor bocsánat. Akkor szavazunk a 284-esről és 287-esről. Mellette ellene. Azt mondom, hogy elutasítottuk, ugye? Hát, ha nem hiszik, nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Hát, ha szűken is, de elutasítottuk. Agri 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 289-es mellette ellene tartózkodás nagyon ő, szoros az eredmény. Megnyitom a szavazást a 289-esről. Lezárom. elutasítottuk. 29-32, 290-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Émkó 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 80-as és Imko 28-as együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Agri 29-es és 292-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most jön a konszolidált módosító egyes. Ezt kitámogatja, tehát mellette az egyes konszolidált módosító. Köszönöm, ellene tartózkodás, nagy többséget elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 32-es mellette ellene. Tartózkodás. Nézzük meg. 32-es mellette. Megnyitom előbb a szavazást, tehát akkor bezárom a szavazást. 32 mellette, 30 ellene, elfogadtuk. Imkó 32-es mellette, mellette, Imko 32-es. Ugye, ja, hogy már ez meg volt, vagy 295-ös, 97-es, 297-es és az Agri 31-ük. Ki támogatja ezt a hármat? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Akkor jöjjön a kettes számú konszolidált módosító javaslat részenkénti szavazása. Első rész mellette e, ellene ezt ellenőriznünk kell. Azt hiszem, hogy az első elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, nézzük meg, megnyitom a szavazást. Megint egyel többen vannak a néppártból, most rendben van, befejezzük a szavazást. Elfogadtuk. Tehát 32 igen, 29 nem. Egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Akkor a második rész mellette ellen, tehát a második rész ellen. Ez ugyanaz a többség, de azért még egyszer ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen. 33 mellette, 29 ellene. Elfogadtuk. Akkor folytatjuk a 12. oldalon. Nem. Lent 316-osról szavazunk, ez a következő. Tehát a 316-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as oldal jön, 89-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es, Agri 33-as, Imko 34-es együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 318-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 319-es Info 35-ös együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Nem, az világos volt. Tényleg nézzük meg? Ki szeretné? Hát akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát több mint világos, hogy elutasítottuk. A Gri 35-ös tártalan, Imko 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 92-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as Imko 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 320-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. akkor jön rögtön a négyes számú konszolidált módosító, ki támogatja ezt a négyes konszolidált módosítót, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor ezzel a ö, hármas konszolidált módosítót tartalan a 15. oldalon folytatjuk a ötös konszolidált módosítóval. kitámogatja az ötös konszolidált módosítót? Köszönöm ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os oldalon 333-as, Imko 41-es együtt, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk akkor 97-es, Agri 41-es, Imkó 42-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 98-as, Agri 42, 335-ös együtt. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most mi van? Hallom, hogy a 334-esről szavazunk, mellette, tehát 334-es, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Megint most a egyre többen vagyunk, még mindig. Az S és D, valaki húzza ki a kártyáját. Még mindig egyel többen vannak. Elnök úr, igen. Azt látjuk, hogy a 3-3-4 oka fogyott. Már pedig úgy tudom, hogy elfogadtuk. Ez hintes.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 Ugyanez érvényes a következő pontokra is. Úgyhogy folytathatjuk. Az IMCO 44-essel. Tizennyolcas oldal, IMCO 44-es. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 43-as mellette, ellene, tartózkodás nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Most szervezem már meg a hát szocialista párt, mert megint egyel többen vannak. Most rendben van. Még mindig? A képernyő szerint még mindig egyel többen vannak, most már rendben van, lezárom a szavazást. Igen, helyes volt, amit láttam, 31 a 30-hoz, egy tartózkodás elfogadt. 341-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 99-es és 44-es agri mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 342-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 343-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 344-es, Agri 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 346-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 345-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 348-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 347 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Megnézzük a 347-est, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. 35 a 25 hez elfogadtuk. Százegyes. Százas. Tehát a százas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Akkor a 101-est megnézzük, megnyitom a szavazást. Szocialisták egyel többen vannak. Most rendben. 35 mellette, 26 ellene. Elfogadtuk. 349. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. Imko 45-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 102-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A 350-esnél csak a második részről szavazunk, ahogy hallom. Az első rész az azonos, úgyhogy ott nem kell, tehát csak a második részről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hiba? Igen. Ha megnézik a szavazó listát, a második rész alatt az áll középen, hogy falls if uh, under two is adopted, or if first part split vote is not, nem, bocsánat, tévedtem, rájött. Na, igen. Második részt elfogadtuk. Akkor megyünk tovább. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 49 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 351 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 353-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Agrép ez egyértelmű volt, jó, de hát szavazhatunk még egyszer, akkor a 353-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelmű nem volt. Tehát elutasítottuk. Agri 50-esnél vagyunk, és a 352-es ezzel azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő, hát talán az azután is. Megyünk tovább. 357-esről szavazunk. Karl Schlüter éppen most jön be, ez az ő módosítója, 357-es mellette, ellenem tartózkodás elutasítottuk. 107-es és 356-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 359 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 360 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást a 360-asról. Lezárom a szavazást. 35 igen, 26 nem. Elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellette szomerasszony a 110-est szeretném visszavonni. Rendben van, köszönöm. 110-es visszavonta Zomerasszony. Agri 51-es Jó, hogyha valaki átveszi ezt a módosítót, akkor szavazunk mégis. Tehát a 110-esről akkor szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk egyértelműen. Teljesen egyértelmű volt nagy többség mellette. Jó, de hogyha mindig udvarias vagyok, valaki kéri az ellenőrzést, ellenőrizzük, jó. Lezárom a szavazást. 37, igen, 22 nem, hát ennél nagyobb különbségem is lehet. Agri 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 361-es Kárs Lüteré mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 362 2 szóveri módosítóval mellette ellene Ezt azt hiszem ellenőriznünk kell, nem volt egyértelmű, ha nem emelitek fel a, nem emelik fel a kezüket, nehéz eldönteni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Hát igen, szoros volt, 31 igen, 29 nem, egy tartózkodás. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 363-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 365-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 368-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Agri 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 364-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 366-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 367-es mellette ellene Ezt megismételjük még egyszer. 367-es mellette. 367-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Hm, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 367-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát azért elég nagy különbség volt, 20 igen, 39 nem, egy tartózkodás elutasítottuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 369-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk azután azonos a 370 és az IMCO 49, és nem kell róla szavaznunk, következő oldalon 373-as mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 115-öst visszavonták. Következő 371-es és 372-es Eh, ezek is okafogyottá váltak. Megyünk tovább. Agri 53-as és 374-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 116-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 54-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 117-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118 és Imko 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120-as és 376-os ez két különböző, fura, ugye egyszer egyiknél plusz van, a másiknál mínusz. Jó, akkor külön szavazunk. Először 120-asról mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a másik oka fogyott. 375-ösről se kell, az IMCO 52-ről se kell, 121-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötvenhatos, Agri 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 122-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell, 122-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 36 igen, 26 nem, elfogadtuk. Most jön a konszolidált módosító 6-os 7-es. Erről közösen szavazunk mellette. Ellene elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, rendben van. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35, igen, 26, nem. Tehát elfogadtuk. Akkor a 28. oldalon folytatjuk. 392-es és 394-es. Ki támogatja ezeket? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk. 396-os mellette. Ellene elfogadtuk. következő oldalon folytatjuk a 400-assal. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 32. oldalon folytatjuk 127-essel. Ötödik rész. Ezt visszavonták. Akkor a 32. oldalon szavazunk a 407-es hatodik részéről. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Következő 403-as ötödik rész. Mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. Következőről már nem kell szavaznunk. 407-es hetedik rész és 405-ös ötödik rész, ezek azonosak, ki támogatja ezeket. Köszönöm. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 411-es 33. oldalon mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 130-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 61-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 414 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 414-est elektronikusan. Lezárom a szavazást. Egyértelmű 38 igen, 25 nem, elfogadtuk. Nyolcas konszolidált módosító, Glenis Wilmot. Itt van egy szóbeli módosító, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A soft ott szeretném hozzátenni a soft drinkhez, amikor itt van a longlista. Tehát a soft drink legyen a megfogalmazás. Szavazunk ezzel a szóbeli módosítással, a nyolcas as konszolidátról mellette. Ellene Hát ezt tényleg ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Egyel több a néppárt. Közben csicseregnek a madarak. Egyel több a néppárt. Most jó. Elutasítottuk. Hát akkor folytatjuk. Hát a forma kedvéért, ugye most a szóbeli módosítóval együtt szavazunk, akkor most szavazzunk a konszolidált módosítóról, gondolom ugyanaz lesz a többség. Ki támogatja a 8-as konszolidált módosítót? Jó, ezt rögtön elektronikusan csináljuk. Lezárom a szavazást. 30 igen, 32 nem. Elutasítottuk, és megyünk tovább a 132-essel. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 417-es. Ezről nem kell már szavaznunk. 415 a 34. oldalon az, amiről szavazunk, tehát 415-ös eh, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 420-ast visszavonták. Négyszázharminchetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 67-es és 134-es, valamint a 432-es mellette, ellene. Pillanat. Erről a háromról szavazunk, nem, tehát az Agri 67-es, 134-es és 432-es mellette, Köszönöm ellene. Tartózkodás elutasítottuk. külön-külön kellett volna szavaznunk erről a háromról, mert almost identical, nem identical, tehát csak majdnem azonosak, és azért nem emeltük fel a kezünket, mert itt három módosító indítvány volt. Jó, akkor külön szavazunk. Agri 67-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 134-es mellette. Ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 432-es mellette. Ellene ezt is elutasítottuk, de jó, akkor a 432-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, ezt is elutasítottuk. 439 mellette. Ellene elutasítottuk. 439-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Egyel több a PPE. Lezárjuk a szavazást. Hát igen, 30-30, két tartózkodás elutasítottuk. Akkor 430-asról szavazunk. 430. Nem, mégis szavazunk a 431-ről. 431 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 430-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 428 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 436-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 433-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 435-ös, 427-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 434-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 429 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 438 mellette, ellene, tartózkodás. Hát azt mondanám, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. 438-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Hú! 17 igen, és 44 nem elutasítottuk. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 440-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 441-es, 442-es és IMCO 64-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Azután a 9-es számú konszolidált módosítóindítvány ki támogatja ezt a 9-es konszolidált módosítót. Ki ellenzi, elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát igen. 25 igen, 36 nem, egy tartózkodás, elutasítottuk. Hát akkor megyünk egyenként végig. Itt háromnál van részenként szavazás, ezen belül a 448-asnál. Először az első részről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát a második rész, a 446-osnál mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. kilencedik oldalon vagyunk most. 453-as, 453-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 138 első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 452-es első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Azután 454-es első rész, és Imkó 68-as első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Hát igen, ez szoros volt. 31 igen, 29 nem, 2 tartózkodás. 452-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 138-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 138-as harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Most az Aldénél van egyel több. Jó, rendben van. Hmm, nagyon szoros volt, 31 igen, 31 nem, tehát elutasítottuk. Rendben van. Szavazunk 454-es második részről, és az IMCO 68 második részről mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 28 igen, 34 nem, tehát elutasítottuk. as negyedik rész mellette. Ellenem tartózkodás, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük 138-as, negyedik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nagyon szoros, de elutasítottuk. Nagyon jó szeme volt. 452-es, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 138-as 5. rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ezt is ellenőrizzük, jó? 138-as 5. részt Lezárom. Elutasítottuk. Agri 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 451-es második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 455-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 452-es második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 454-es harmadik rész 454-es harmadik rész, igen. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imkó 68-as harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A tízes konszolidált módosító indítvány következik. Tehát akkor a titkárság most mondja éppen, hogy a tízes, mint konszolidált módosító ö, is okafogyott, úgyhogy végig kell mennünk az egyes indítványokon, akkor a 459-es jön ö, mellette. Tehát 459-es Krámer mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 70-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 139-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 464-es mellette. Ellene tartózkodás. Nézzük meg. 464-esnél vagyunk, ellenőrizzük. Bezárom a szavazást. Hát szorosan de elutasítottuk. A 461-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Imkó 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 458-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 463-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hát, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen. Akkor érdemes volt. 30 igen, 32 nem. Elutasítottuk. 460-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 462-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen. Nézzük meg. 462-esnél vagyunk. Megint csak a néppártiak vannak egyel többel most már nem. 34 igen, 27 nem. Most én nyertem. Jól láttam. Száz negyvenes. Zomer asszony, itt az áll, hogy amiről szavaztunk, a 62-es az okafogyott, ha ezek az, ezeket elfogadták, ami ott van. Akkor azt kérdezem, hogy ez tényleg így van? Megnézték? Megnéztük jobbról-balról, így van. Le is szavaztunk már róla, és többséget is kapott, úgyhogy most a 140-esnél vagyunk. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk, de most már a fáradás jelei mutatkoznak, úgyhogy véleményem szerint elutasítottuk, de nézzük meg 140-eset, nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. 140-es tehát. Néppárt egyel több a szavazat. Még mindig, most már rendben. Igen, tehát akkor 444 a 16-hoz elfogadtuk. Ö, 467 mellette, 467 a következő mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. es 43. oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 470-es, 575-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 142-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ö, ez is okafogyott, igen. A következő is. 475-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nézzük meg. Tehát a 475-öst megnézzük elektronikusan. Bezárom a szavazást. 29-32 elutasítottuk. Akkor 142-456-os Imko 70-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 457-es a 473-assal együtt. Nem? Nem, ez tártalan. Akkor jön a 471-es, 474-es, 472-es, Agri 72-es egyszerre mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 457-es, 476-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imkó 71-es mellette, nem, ez tártalan. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 477-es mellette, ellen, nem, még egyszer, mellette, tehát a 470-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Aztán 457-es, imkó 72-es együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 144-es, 457-es együtt. Mellette ellene tartózkodás, nézzük meg. Néppárt biak egyel többen vannak megint. Még mindig. Most jó. Elutasítottuk 29 mellette, 32 ellene. Aztán most akkor akkor 456-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 74-es mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg. Agri 74-esnél vagyunk tehát, elektronikusan. Vége a szavazásnak elutasítottuk 27, igen, 33 nemmel. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük meg 478-ast elektronikusan. E, néppártiak egyel többen szavaznak éppen. Még mindig. Most vége a szavazásnak. Igen, tehát egyértelmű 35 a 24-hez elfogadtuk. 456-os. 456-osról szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás is elfogadtuk. 146 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor jöjjön a konszolidált módosító 11-es számú. Tehát a 11-es számú konszolidált módosítót kifogadja el. Ki nem? Hát megnézzük elektronikusan is, tehát megnyitom a szavazást. Néppárt egyel többen vannak. Még mindig. Most rendben.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 tartózkodás elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 76-os, és ez azonos a 483-mal együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 481-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 485-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 486-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyvenhetes oldalon, Imkó 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Agri 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 150-es első rész mellette ellene nézzük meg. 150 első rész Megnyitom a szavazást. Néppártiak, nem most jó. Igen. Elfogadtuk. 32 igen, 28 nem. Jön a következő 491 és Agri 70 409 es meg a 492-es, nem azt visszavonták, tehát akkor az első kettő 491-es, Agri 79-es mellette, mm, lent vagyunk a 47. oldal alján. Tehát a 491-es, Agri 79-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk aztán most már a 48. oldal, 150-es és az Agri 80-as együtt mellette. Ellene. Tartózkodás, nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 igen, 28 nem elfogadtuk. Agri 81, Imko 76. 493 és 494 együtt, mellette. Ellen, tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 150-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. os lent alapalján mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 497-es 49. oldal mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 498-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 500-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 499-es mellette ellene. Na most már áttekinthetetlen, nézzük meg. Tehát a 499-esről megnyitom a szavazást. Vége a szavazásnak elutasítottuk, 25 igen, 33 nem. Aztán azonos a 151-es és az 501-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez most vidám lesz, tehát akkor részenként szavazunk az Agri 83-asról és az Imco 77-esről, amik pedig 10 részben. Első rész, mellette. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, meg kell néznünk. Megnyitom a szavazást harmadik részről. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31 a 28-hoz 4-es rész, negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 5. rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 6. rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetedik rész mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg. Hetedik részről, tehát elektronikusan szavazunk. Vége a szavazásnak. Elutasítottuk. Nyolcadik rész mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. De ezt is ellenőrizzük. Nyolcadik részt tehát. Vége a szavazásnak. Igen. Jól látták, elutasítottuk 39, 29-32 ellenében. kilencedik rész mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Tizedik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 502-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, de azért meg is nézhetjük, 152-es tehát. Vége a szavazásnak. Elutasítottuk. 503-as mellette ellene tartózkodás. Ezt is meg kell néznünk nagyon szoros. 503-asnál vagyunk tehát. Vége a szavazásnak. Egyértelmű, 38, igen, 22 nem elfogadtuk. 504-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ez most tártalan. Az is Ötszázhetes. es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 508-as mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg, az 508-ast, megnyitom a szavazást, Vége a szavazásnak. Elfogadtuk. 509-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Csak a 154-esről szavazunk, tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 511-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 155-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 155-öst ellenőrizzük. Vége a szavazásnak. Tehát egyértelmű többséggel utasítottuk. 514-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 515-ös. Ez most akkor vágytalan. 52. oldalon az 512-essel folytatjuk. 512 második rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Aztán jön most a 516-os és 513-as második rész együtt ö, mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 517-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 514-es mellette ellene tartózkodás nézzük meg. 514-es második rész. Vége a szavazásnak. Elfogadtuk. 33 a 27-hez arányban. 518-as. Tárgytalan. 514-es szintén, az 510 akkor 514-es harmadik rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 519-es az okafogyott. 513-as szintén, 156-os az 53. oldalon mellette, 156-osnál vagyunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 520-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55 dafür 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 521-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 84-es, és Imco 78-as, valamint a 160-as, de négy részben szavazunk erről. Tehát először az első részről mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Következő, 523-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 524 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, azt kérik, hogy nézzük meg jó 524-est. Igen, ezt benéztem. Lezárom a szavazást. Igen. Ez hiba volt, hibáztam, elnézést, tehát elfogadtuk. es Renate Zommeré mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 161-est megnézzük. Egyel több a néppárti jelenlevő. Még mindig. Most jó. Elfogadtuk. 32, igen, 29, nem. 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük 162-est. Néppártnál mindig, mindig egyel többen vannak. Jó, elfogadtuk. 163-as. Mellette 163-as. Ellene tartózkodást elutasítottuk. Agri 85-ös. Agri 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 525-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 526-ost nem fogadtam be, Imko 79-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 528-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. es Snell HT második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát az 529-es második részét elektronikusan. Lezárom. Elutasítottuk. 530-as. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, mondom én, de hát nem teszi fel mindenki a kezét, nehezen tudom megállapítani, ellenőrizzük tehát géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, igen. Megyünk tovább 56. oldalra, 531-es első rész mellette. Chris Davis módosítója. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 531-es második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 166-os első rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük 166-os első részét. Egyel több a néppárt. Jó, jogos volt, hogy szavaztunk, mert elutasítottuk 30 igen, 30 nemmel. Agri 87-es mellette egyet átugrottam, úgyhogy vissza kell mennünk, és a 166-os harmadik részéről is kell szavaznunk, tehát 166-os harmadik rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor most jön az Agri 87-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 88 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Agri 89 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Agri 90 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Agri 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Túl gyors vagyok? os negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Agri 92-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 166-os második rész mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 166-os ötödik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Azt visszavonták a 167-est, Agri 93-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk nyelvi, következőről nem, tehát a 57. oldal 168-as mellette ellene tartózkodás. A liberálisok nem jelezték, hogy mit akarnak valami miatt. 57. oldalon vagyunk renáte, Zomer 168-asát, tehát mellette ellene tartózkodás. Hát elektronikusan nézzük meg. Megnyitom a szavazást. 168-asról. Lezárom. 31 igen, 30 nem. Nagyon szoros volt az eredmény. Agri 94 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. g 95 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 533-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. g 96-os és a 169-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 170-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 97-es és az 535-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 534 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 171 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 172-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 173-as és Agri 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 174 és Agri 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 175 és Agri 100-as mellette ellene, tartózkodás, Á, nézzük meg. Tehát az egész 100 és a 175-ösről lezárom. Hmm. Elutasítottuk. Következő oldalon 58-as tehát 58. oldalon, 176-os. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 101. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 177-es. Mellette ellene tartózkodás, nézzük meg. Lezárom a szavazást. 30 igen, 22 nem, 9 tartózkodás elfogadtuk. 536-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 178-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 537-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 538 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 540-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 541 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 542 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk remek, még mindig stimmel megy, működik a dolog készfeltartással. 543-as és IMCO 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. IMCO 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 179 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 180-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 102-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 544-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 545-ös szóbeli módosítással mellette, 545-ös ellene, tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük 545 ös Lezárom elutasítottuk. Akkor szavazzunk most az oral amendment nélkül az 545-ösről mellette. Ellene tartózkodás ugyanilyen többséggel elutasítottuk. Imko 85-ös első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 85 második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agré 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 181 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 183-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 184 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 185 és Agri 105, valamint Imko 87-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 551 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 100 588-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 546-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 547-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 549 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 550-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100 elfogadtuk, jó, de akkor ellenőrizzük az 550-es, tehát 550-esről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Ugye egyértelmű volt, 36 igen, 25 nem. 186-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imkó 86-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az Imkó 86-ost. Lezárom. Igen, hát egyértelmű az igen, tehát elfogadtuk. Következő 187 és Imko 88-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Agri 104-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Agri 106-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Agri 107-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 553-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 552-es és Agri 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 189-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezt visszavonták, 190-es a következő, 554 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 555-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 556 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 109 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, de nyugodtan megnézhetjük a Gré 109-est. Befejeztük. Elutasítottuk. Igen. 191-es. Ez egy nyelvi módosító. Jó, szavazni kell róla. 191-es mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Weisgerber asszonynak van egy szóbeli módosítója a 110-eshez. Weisgerber asszony. Igen, az Agri 110-es és az 557-es módosítók azonosak. Arról van szó, hogy jobban jelöljük az élelmiszer imitátumokat. Én egy mondat felvételét kérném, hiszen itt eh, van egy példák listája. Ez egyértelmű, hogy eh, példákról van szó, tehát különböző, eh, következő lista példákat tartalmaz Egyetértett a raportőr is, és az árnyék raportőr is. Fontos lenne egyértelmű jelzést küldeni a tanácsnak is, hogy itt az élelmiszer imitátumok jelölését mennyire fontosnak tartjuk. Senki nem kifogásolja a szóbeli módosítást, akkor szavazunk az Agri 110-ről a szóbeli módosítással mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő, még egyszer a szóbeli módosítóval az 557-essel, vagy erről már nem kell még egyszer szavazni, jó? Akkor szavazzunk az IMCO 89-ről és az 557-esről. Nem, nem, erről az okafogyott, igen, már az Agri 110-et elfogadtuk. IMCO 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 111 és Imko 91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 91, Agri 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 192-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 558 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 113-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 559-esről már nem kell szavazni, 193-as szóbeli módosítóval, e, erről se kell már. Akkor 560-asnál tartunk, Hans Péter Meyeri mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 561-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 562-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük a 562-est. Vége. Elutasítottuk. 563-as mellette ellene. Tartózkodás, én azt mondanám, hogy elutasítottuk, de nyugodtan ellenőrizhetjük. 563-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jó. Elfogadtuk. 564-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 565-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 194-es és 565-ös második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 567-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 195-ös és Agri 114-es, Imco 93-as, bár a 195-öst visszamondták, tehát az Agri 114 és Imko 93 az, amiről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 197-esről szavazunk mellette, ellene, 197-es ellene, tartózkodás elutasítottuk. A 196-ost elfogadtuk, ne kérdezzék, hogy miért, ez logikusan következett valamelyik korábbi szavazásból, mondja a titkárság, és én hiszek nekik. Akkor 198-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 115 és Imko 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 569-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Öthetvenhármas mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 570-es első rész és 199-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 570-es második rész, 199-es második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 570-es harmadik rész, 199-es harmadik rész, eh, bár ezt utóbbit visszavonták, tehát 570-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 118, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 572-es első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Agri 119-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 572-es második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Agri 120-as és 572-es harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 572-es negyedik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 570-es negyedik rész, 199 negyedik rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 571-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 200-as IMKO 95-ös együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 201-es mellette 201-es, ugye ez mind együtt. Tehát 201-es, tehát 201-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nézzük meg, 201-es tehát. Vége a szavazásnak. Igen, egyértelműen elfogadtuk. Aztán az IMGO 96-os, 122-es, nem ez tártalan. Ez is. Megnézzük, hogy a az 575-ösről kell szavaznunk? Nem kell. A preambulum bekezdések jönnek. Egyes. Zomer egyes. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatos és Agri hármas első rész, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A Agri 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67. oldal, a 12-es és az Agri 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 202-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 203-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ennek tartózkodás elfogadtuk. 206-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 205-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 68. oldalon jön a 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene, tehát a 18-as mellette ellene tartózkodás, nézzük meg. 18-ast megnézzük. Vége a szavazásnak, tehát elutasítottuk. Kétszáztizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 209-es, 210-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 213-as, 216-os, 217-es együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor nézzük meg, ha kérik. 213, 215, 217, ezt nézzük meg, szavazunk. Igen, vége a szavazásnak. 22 mellette 39 ellene tartózkodás 1. Jó, oké, okay. elutasítottuk. Agri 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor jön az 215-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 212-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 220-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 218 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 222-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nézzük meg a 222-est. Vége az ellenőrzésnek. Egyértelműen elutasítottuk 219-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettőszázhuszonegyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette ellene tart, elfogadtuk. 223-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 224-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 225-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 226-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 13, 228-as együtt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23-as, 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 230-as Imkó 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 236-os alul a lapalján 71. oldalon mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 235-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 234-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, megnézzük a 27-est. Befejezzük a szavazást, és elfogadtuk, igen. Akkor 237-esnél vagyunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettőszázharmincheten-est ellenőrizzük. Vége a szavazásnak. Elutasítottuk. Igen. 238-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Nézzük meg. 238-as tehát. Vége a szavazásnak. Igen. Mellette 29, 28, tehát mellett, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ha 239-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 241-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor 29-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő oldalon Agri 15-ös mellette. Köszönöm. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmincas mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 31-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 245-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Nézzük meg, a 245-öst megnézzük. Vége a szavazásnak. Elutasítottuk. Többnyire jól látom, nem mindig tehát 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 246 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 16-os mellette ellene elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Imkó 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hát, elnök úr, a záró szavazás előtt egy rövid ö, ö, szünetet kérek, hogy a frakciómmal tanácskozhassak. Hát tényleg, akkor megszakítjuk az ülést. Eine Minute zwölf. Egy perccel elmúlt dél. Tíz perccel tizenkettő után, negyed, tehát negyed egykor, negyed óra szünet.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 Frau, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear friends. Kedves kollégák, folytatjuk a 15 perces szünetnek vége. A big, uh, big compliment to all members of... Hát akkor szeretnék a bizottság minden tagjának gratulálni, úgyhogy végigmentünk, mint egy 900 módosítón ennyi idő alatt, úgyhogy köszönöm az eddigi együttműködést mindenkinek, és a frakciók megtartották a konzultációikat, és akkor most két szavazás marad még, elektronikusan fogjuk végrehajtani. Először összességében szavazunk erről a jelentésről, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, tehát a jelentéstervezetet. 51 igen szavazattal, 4 ö, ö, nem és 5 tartózkodás mellett elfogadtuk. És akkor most szavazunk a jogszabályalkotási javaslatról. Megint elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 52 igen, 2 nem, 5 tartózkodás. Gratulálunk Zomer asszonynak a jelentéshez, és köszönjük azt a sok munkát, amit végzett, tehát gratulálunk. És az ülést ezzel félbeszakítjuk, és 15 órakor folytatjuk egy csomó egyéb szavazással. Most jó étvágyat!